Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, szeretném néhány szóval bemutatni a pénzügyi felegyeleti csomag aláírását, melyre néhány perc múlva kerül sor. E csomag tartalmazza a pénzügyi felügyelet felügyelet tevékenységeit, amelyet a rendes jogalkotási eljárás keretében fogadtak el. Ma e, az európai e, szisztematikus kockázati kockázatkezelő testületet fogunk e, törvényileg létrehozni, amely a belső piac megfelelő működését hivatott szolgálni a második, másodszorban három európai felügyeleti hatóságot hozunk létre a köz érdekének védelmében. A bankok, biztosítók és piacok, valamint biztosítások és munka után járó nyugdíjjavadalmázások felügyeletére. Végül pedig ezzel az irányelvel módosítunk 11 korábbi irányelvet, és ezeket az európai pénzügyi felügyeleti rendszerrel és a Lisszaboni szerződéssel egybehangzóvá tesszük. Hatalmas erőfeszítés volt ez. Kiváló együttműködés keretében, legalábbis véleményem szerint az európai intézmények között. Már csak azért is, mert rendkívül gyors és hatékony eljárás volt az egymást követő elnökségek, a spanyol, a belga elnökségek rendkívül aktívak voltak, és köszönöm együttműködésüket. A bizottság rendkívül aktív és együttműködő volt. Az Európai Parlament képviselői, kollégáim mind emögött álltak. Biztos úr, ez egy fantasztikus megállapodás, és kiváló az, hogy az érintettek az előkészítő során, munka során, a tárgyalások során aktívak voltak. Köszönöm szépen, és köszönöm kollégáim nevében is. Természetesen a munka ezzel nem ért véget. Most egy olyan gazdasági irányítási csomagról tárgyalunk, amely ugyanilyen jelentőségű. Nagyon jól tudjuk, hisz eh, ez van most a jogalkotási eljárás középpontjában, és reméljük, hogy mielőbb sikerül ezt befegeznünk. Mit tudok még mondani? Ez a csomag, amelyet ma aláírunk, az Európai Unióban elindítja 2011. január 1-től az újabb lehetőségeket, nagyon fontos, hogy ebben elindi, e, együttműködtünk a piacok és az állampolgárok érdekében, mert természetesen az állampolgárok érdekét kell szolgáljuk. Kérem, írjuk alá a jogszabályt.